Most akkor működik a tolmácsolás, felállt a rendszer, működik a rendes módon, akkor ismét köszöntöm Önöket, kezdjük meg a munkát. És a közleményeim között a szerepelt, hogy a tegnapi áramkimaradás miatt el kellett halasztanunk a munkánkat, a házi feladatunkat, úgymond, és emiatt a titkársággal kell majd megbeszélnünk, hogy mi az optimális előremutató munkamódszer. Lehet, hogy a Strasburgi plenárissal kapcsolatos munkát, ahogyan megfigyelhették, majd úgy fogjuk előkészíteni, hogy a koordinátorokkal bepótoljuk az elvégzendő feladatokat. Nos, akkor maradt még nagyjából egy óránk, használjuk ezt a lehető legjobban ki. Az amerikai igazságügyminiszterrel ennyi időnk maradt, Szeretettel köszöntjük őt az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottság ülésén, illetve az Európai Parlamentben. Az amerikai Attorney General, az igazságügyi minisztériumnak a vezetője, Eric Holder, igazságügyi miniszter. Sok szeretettel köszöntöm. Kanád nagykövet úr kísért el az amerikai nagykövetség részéről, illetve a stábjának a tagjai akiket szintén szeretettek üdvözlünk, köszöntünk, és várjuk igazságügyminiszter úr beszámolóját arról, hogy hogyan értékeli, hogyan látja az EU-USA párbeszéd menetét, alakulását az igazságügyi kérdésekben. Ez egy kiemelten fontos tevékenységi területünk, különösen most ebben a ciklusban az Európai Parlament számára, és egyben a LIBE szakbizottság számára is, hiszen mi elkötelezettek vagyunk számos lényegi kérdésben. Többek között az utaslistákkal kapcsolatos folyamatban lévő tárgyalások ügyében, illetve az adatvédelmi kérdésekben. Emellett lehetőséget ad ez arra is, hogy áttekintést kapjunk az évek óta folyó tárgyalásokról és az elért megállapodásokról. 2003-ban az Európai Unió részéről megtörtént az aláírás, a ratifikálás 2009-ben, és végül 2010-től hatályba is lépett ez az egyezmény az USA és az EU között a kölcsönös jogsegély, illetve kiadatási eh, területen. Arra is lehetőség lesz, hogy megvitassuk ezeknek a nagyon fontos egyezményeknek a helyzetét. Különösen a banki adatok átadásáról szóló megállapodást értem ez alatt, és a kölcsönös jogsegély, illetve kiadatási megállapodásnak a helyzetét. Javaslom annak érdekében, hogy az egy óránkat optimálisan ki tudjuk használni, hogy először hallgassuk meg Erik Holder úr beszámolóját a következő 10-15 percben, és aztán megnyitjuk majd a vitát az első körben a koordinátorok részéről mindenki két-két percet kap, és aztán az első körös észrevételeket meghallgatjuk az igazságügyminiszter úr által elmondottakra, és aztán az egyes tagjaink számára egy-egy perc áll majd rendelkezésre, aki szeretne hozzászólni, az elmondhatja a véleményét. Tehát az a javaslatom, hogy aki szeretne felszólalni, hozzászólni, az jelezze, mi ezt feljegyezzük, tehát a koordinátoroknak két-két perc lesz az első körben, és aztán pedig a tagjaink számára fejenként egy-egy perc, ez az egyetlen praktikus megoldás, mivel nagyon zsúfolt a napi rendünk, illetve kevés az időnk igazságügyminiszter úrra, úgyhogy már is átadom a szót, hogy elkezdhessük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen elnök úr! nagy megtiszteltetés, hogy szólhatok a szakbizottság tisztelt tagjaihoz, és hogy a célokról beszélhetek, valamint a kötelességeinkről, amelyek közösek. Igazságügyi miniszterségen során együttműködtem önökkel, illetve az Európai Bizottság és a tanács képviselőivel, valamint a tagállamok igazságügyi és belügyi minisztereivel, ami az Európai Unió, illetve a tagállamokkal való rendészeti bűn üldözési együttműködést illeti, ez az egyik prioritás számomra. Fél évente találkoztam az EU bel- és igazságügyi minisztereivel, és a lengyel elnökség égisze alatt novemberben Washingtonban vendégül látom majd önöket az igazságügyi minisztériumban. És ez egy jó lehetőség arra, hogy az oly sok éve gyümölcsöző kapcsolatainkról elgondolkodjunk, értékeljük a biztonság, illetve a prosperitás terén az előrelépésünket, illetve az állampolgári szabadság jogok területén is. Én úgy látom, hogy kölcsönös az elkötelezettségünk az előrelépés mellett, és ennek jegyében vagyok itt Obama elnök úr, illetve az amerikai nép nevében, és arra kérem önöket, hogy önök is csatlakozzanak ehhez a szellemiséghez, illetve ennek már a tanulja is voltam, amikor üdvözöltek itt ebben a gyönyörű városban. A remekül alakuló nemzetközi együttműködésünk ügyében annyit szeretnék elmondani, hogy több éve együttműködünk, közös célok érdekében, jó hiszeműen, kölcsönösen tiszteletben tartva egymás szempontjait, és egy biztonságosabb világért dolgozunk a nemzetközi bűnözési hálózatokat, embercsempész hálózatokat, illetve pénzügyi globális csalás hálózatokat göngyölítettünk fel és szüntettünk meg csoportos erőszakcselekményeket, kormányzati korrupciót, illetve a gyermekekkel kapcsolatos bűnözést, visszaéléseket sikerült felderítenünk. Közös erőfeszítésünknek köszönhető az állampolgári jogok érvényesítése és az adatvédelem, valamint a jogállamiság védelme. Az utóbbi egy évtized során az együttműködésünk előrevitt bennünket a bűnöldözésben és a terror elleni harcban, és miközben a magánélethez fűződő jogokat sikerült megvédnünk. Három USA-EU megállapodást szeretnék kiemelni a e tekintetben. Az egyik az USA-Europol, aztán az USA-Eurojust és az EU-USA kölcsönös jogsegély és kiadatási egyezmény, ez a három megállapodás. 54 kiadatási, illetve kölcsönös jogsegély megállapodás született ennek keretében, ami a bűnöldözés és a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos információk átadását is lehetővé tette több száz vizsgálat nyomozás keretében az USA és az EU állampolgárait védve, de egyben a magánélethez fűződő jogaikat is garantálva. Tehát mindkét oldal számára gyümölcsözően alakult ez az együttműködés. És azt tekintve úgy gondolom, hogy adatvédelmi hozzáférés ügyében volt a visszaélés, ilyenről nem tudunk beszámolni. Ugyanakkor a pozitívumok kölcsönösen előnyösek voltak. Elmondanám, hogy milyen eredményeket értünk el az Eurojust és az Europollal együttműködve. A bűnöldöző szervek és kollégák nemrégiben felgöngyölítettek egy nagy gyermekpornográfia hálózatot, illetve szexuális szolgáltatásokkal foglalkozó nemzetközi hálózatot. És az első letartóztatásokat követően megindult egy átfogó nyomozati munka, és öt országból 25 vádlottat tartóztattak le, több mint 50 gyermeket mentettünk ki a bűnözők karmai közül a legsebezhetőbb társadalmi csoport képviseletében, és ez az egyik legborzasztóbb elítélendőbb bűncselekmény forma világméretekben ez is mutatja, hogy a közbiztonság érdekében mennyire fontos a közös munkánk, és a globális terrorizmus elleni harc is ehhez illeszkedik. És éppen múlt héten emlékeztünk meg erről, a tíz éves évfordulót megünnepelve az egyik legborzasztóbb terrorcselekmény nyomában, mert csak nem 3000 ártatlan életet oltott ki az ikertornyok elleni merénylet. Az áldozatok között több tucat francia, német, ír, olasz állampolgár is volt, litván, holland, lengyel, portugál, spanyol, svéd, brit, illetve belga állampolgár szerepelt az áldozatok sorában az európai kontinens részéről. Soha nem látott módon sikerült erőinket egyesíteni, és kollektíven fellépni partnereinkkel, szövetségeseinkkel, hogy a soha nem tapasztalt fenyegetéssel szemben közösen tudjunk fellépni, hogy megvédjük az értékrendünket. És a szeptember 11-i tárgyalás nyomán az USA, illetve az EU összeült, és a kölcsönös jogsegély és kiadatási megállapodást sikerült letárgyalnunk hogy a biztonságot úgy garantáljuk, hogy állampolgáraink jogai ne sérüljenek, és a terror ellen is eredményesek tudjunk lenni. És Londonban, Madridban, Kampalában hasonló merényletek történtek, és a legutóbbi Abudzsában tragikus módon. És a legutóbbi támadások emléke még igen fájdalmas. Ezért folyamatos éberségre és fokozott együttműködésre van szükségünk hogy leküzdjük ezeket a fenyegetéseket. Közös elkötelezettségünk arról szól, hogy a bűnözés és a terror ellen harcoljunk, és közben az állampolgári jogokat, a magánélethez fűződő jogokat is garantálni tudjuk. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a már bizonyított uh, Europol, Eurojust, illetve kiadatási megállapodás keretében az adatvédelmet biztosítjuk az USA, illetve az EU tagállamok viszonylatában. Az adat megosztás, illetve átadás már is adatvédelmi garanciák mellett történik. És szeretném leszögezni, hogy nincsen tudomásom semmiféle visszaélésről e tekintetben. Most viszont megszilárdíthatjuk ezeket a garanciákat az adatvédelmi megállapodás keretében. Állampolgárunk jogai érdekében. Ez egy meglehetősen bonyolult vállalkozás egyfajta értelemben, mert konkrét adatsere, módozatokra, illetve terror elleni együttműködésre is ki kell térnünk, például az utaslisták tekintetében, valamint a terrorista finanszírozás nyomon követése tekintetében. De jó okkal bízunk abban, hogy az adatvédelmi rendelkezések valóban garantálják a szükséges jogokat, mert egyéb megállapodásokban ezek már is szerepelnek, és ezeket megvalósíthatónak gondoljuk a megfelelő jogi rendelkezések fényében is. A jelenlegi tárgyalási helyzetről azt tudom mondani, hogy az Atlanti óceán mindkét oldaláról a partnerek jelentős haladást értek el március óta. Kilenc videokonferencia tárgyalást is tartottak, több tucat óra hosszúságban, és számos kérdésben közel már a megállapodás. Ezekben az ügyekben konszenzus szeretnénk elérni, és kiemelnék néhány olyan fontos kérdést, amelyre összpontosítunk bár joggal ünnepeljük közös értékrendünket, a jogrendünk alapját ezek alkotják, az alapvető jogi rendszerek, illetve konkrét jogszabályok jelentősen eltérnek ugyanakkor az USA EU vonatkozásban. Tehát a magunk jogrendjének a különlegességét nyilván egymásra nem kényszeríthetjük rá, tehát kölcsönösen el kell ismernünk, hogy mindegyikünk rendszere alkalmas a magánélet és az adatok védelmére. Ezt hatékonyan, saját megoldásokkal biztosítja. Ezt az előző megállapodások során is tekintetbe vettük, és most ismét erre van szükség. Tehát nem annyira egy ellenőrző listás megközelítést kellene alkalmazni, hanem a fő elv úgy kell, hogy hangozzon, hogy összességében legyenek eredményesek a meglévő eljárások. Ez általánosságban azt jelenti, hogy más a történelmi hátterünk, emiatt másképp alakultak a jogi keretek, de ugyanazt az értékrendet védjük valamennyien. És az adatvédelmi vita az USA-EU vonatkozásában, jó részt elméleti egyes jogszabályok vonatkozásában. Arról van szó, hogy bizonyos mm, országokban hogyan működnek az eljárások. De az USA, illetve az EU tagállamok eddig is sikeresen adatot cseréltek, és megvédték a magánadatokat több évtizede tehát a közös vonatkozásokat kellene hangsúlyoznunk, illetve a hasonlóságokat az adatvédelmi rendszeren között. Nem csak az információ megfelelő felhasználása tekintetében, hanem az átláthatóság vonatkozásában is, tehát az átlátható működést tekintve. Például az USA-ban az információ szabad elérhetőségére vonatkozó előírások úgy rendelkeznek, Mind az USA, mind az EU esetében igaz az, hogy a bűnöldözési adatokhoz nem férhet akárki hozzá szabadon. Ezek védett adatok, a nyomozati adatok védettsége elég hosszú időre érvényes. És az átláthatóság természetesen prioritást képezhet, de a közbiztonság veszélyeztetése nélkül. És az európai tájékoztatáshoz fűződő szabadságra vonatkozó lehetőségek ugyanolyan eredményesek, mint az USA-ban. És a legsúlyosabb bűncselekményekhez kapcsolódó adatok a bűnöldöző hatóságok részéről ugyanolyan hatékony intézkedéseket váltottak ki, és a kölcsönös jogsegély is működik az USA-EU e vonatkozásában. Miközben hangsúlyoznám, hogy állampolgáraink magánélethez fűződő jogait is tiszteletben tartottuk. Az USA-ban jelen jelenleg érvényes jogszabályok is biztosítják ezt az állampolgáraink személy adatainak a védelme megvalósul, és az Atlanti-óceán mindkét oldalán így van ez meggyőződésem szerint. Ez egy meghatározó alapelv a működésünkben, és egy közös pont, amely összeköt bennünket. Obama elnök nagy hangsúlyt fektet ezekre a jogokra, és az egész amerikai kormány, illetve az én számomra személy szerint is nagyon fontos érték ez. Bátor amerikaiak generációi küzdöttek az igazságos esélyegyenlőséggel, jogegyenlőséggel jellemezhető állapotokért, és ennek eredménye az, hogy most tárgyalhatunk ezekről a megoldásokról. Számos vezető sorakozott fel emellett az értékrend mellett Európában is, Amerikát képviselve büszkén támogatjuk Önöket ebben. A kormány a magánéletbe való beavatkozástól meg kell, hogy tartóztassa magát, és az adatvédelmi törvényeknek az a feladatuk, hogy különböző karták, illetve jogok keretében ezt biztosítsák. Például, hogy adatok felhasználásával ne helyezhessenek vád alá olyanokat, akiknek mm, ezeket az adatait nem is lett volna szabad megismerni, és a jogi garanciák gondoskodnak a magánélet védelméről. Több mint 200 éve gondoskodik Amerika állampolgárai védelméről e tekintetben, és ez az amerikai szellemiség részévé vált, beépült az értékrendünkbe. Tehát az amerikai nép nem egyszerűen csak megérti az önök aggodalmait, és osztja az elkötelezettségüket, hanem azonosulunk az önök szempontjaival. Tehát az önök esetében a szempontok tükörképei a mieinknek, bár nálunk nincsen önálló adatvédelmi biztos, de megvannak a megfelelő felügyeleti mechanizmusaink. És az egyik független adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti státusz az éppen a igazságügyi minisztériumon belül van, és ez az illető felügyeli az adat biztonságot. 18 ezzel kapcsolatos bűnügy esetében indult eljárás szövetségi bíróságokon. A 18 eset arra vonatkozott, hogy személyes adatokkal visszaéltek különböző kormányhivatalok, hatóságok részéről. És a felügyelet szerepe az, hogy komolyan vegyük az állampolgári jogokkal kapcsolatos visszaéléseket, és a bizalmasságot, illetve a titkosságot biztosítsuk az adatvédelmi programjaink keretében, amelyek egyébként páratlan hatékonysággal működnek. Van egy kormányzati felelősséget vizsgáló hivatal, amely éppen ezzel foglalkozik, hogy az adatvédelmi rendelkezések ne sérüljenek. Ebben a témában fontos arra is felhívnom a figyelmemet, hogy bár sokan azt gondolhatják ebben az ügyben az EU-ban, hogy talán lazábbak az adatvédelmi szabályok nálunk, de ez nincs így. A telefonlehallgatások, e-mail adatgyűjtés, illetve egyéb nyomozati adatoknak a gyűjtése szigorúbb, mint az EU-ban, sőt a világon az egyik legszigorúbb adatgyűjtési rendszerrel rendelkezünk megfelelő garanciákat biztosítunk a személyes információk védelme érdekében. Például a DNS adatok, illetve a pénzügyi adatok, adóadatok védelme is hasonló szigorral történik. Tehát minden visszaélést igyekszünk megelőzni. Alig ha meglepő, hogy az USA, illetve az EU-nak az adatvédelmi szakértői a magas szintű munkacsoportban hosszas tárgyalások után arra jutottak, hogy mind az USA, mind az EU, idézem, fontos közös pontokkal rendelkeznek a személyes adatok védelme tekintetében, illetve a magánszféra védelme tekintetében. És ennek alapján, valamint a korábbi kölcsönösen előnyös információ megosztási Europol, Eurojust és a kölcsönös jogsegély egyezmény keretében most első ízben egy kötelező adatvédelmi megállapodást tudunk kötni az USA-EU viszonylatban, és továbbra is bízom abban, hogy hatékony, erőteljes együttműködés zajlik majd közöttünk. Hatékonyan gondoskodunk az adatvédelemről, még hogyha időnként eltérő gyakorlatokkal is szembesültünk. Tehát egy átfogó megállapodással gondoskodunk majd ezekről a jogokról, és a jövőbeni együttműködésnek ezzel fektetjük le az alapját mindenféle akadályok ellenére úgy tűnik, hogy időnként eltávolodtak az álláspontjaink, illetve elválasztottak bennünket különböző nézeteltérések, mégis közösek az értékeink, közös a felelősségünk is a állampolgáraink biztonsága és adatvédelme tekintetében is. Nehéz természetesen az a munka, amely egy békésebb világ kialakítására irányul. És szenteljük magunkat ismét ennek a nemes feladatnak, és teljesítsük feladatunkat, kötelességünket megfelelő megoldásokkal. Köszönöm a figyelmüket, és most várom a kérdéseket. Szívesen válaszolok majd rájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megtartotta az előadását, és elmondta azt, hogy um, közös um, elkötelezettségeink vannak a biztonság érdekében, illetve a polgárok jogai, különösen ami a magánszférához való jogot illeti, nagyon fontos, az Európai Parlament elkötelezett mindemellett, illetve a LIBE szakbizottság számára ezek a témák különösen meghatározóak, és uh, szeretnénk a megvalósítás uh, aspektusai foglalkozni, az említett megállapodás uh, aspektusaival, Létezett egy task force, amely 2009-ben állt fel, annak érdekében, hogy a közös, a kölcsönös jogsegély megállapodás, illetve a kiadatási megállapodásra foglalkozzon. Közös munkacsoportjaink vannak, és számos más aspektusok is léteznek, amelyekről az első vitakörben most szó esik. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy két percet kap. Először a koordinátorok kapnak lehetőséget, utána pedig a politikai frakciók is, ezután pedig eh, a második fordulóban egy perces kérdések feltevésére lesz lehetőség. Kérek mindenkit arra, hogy tartsa tiszteletben ezt a hozzászólási időt, hiszen az igazságügyi minisztérium vezetőjének ideje véges. Először eh, Weber úr kap lehetőséget. Tisztelt igazságügyminiszter úr, kedves kollégák! Egy pillanat, mondja az elnök. Kölcsön adom az igazságügyminiszter, az igazságügyminiszter úrnak a fülhallgatómat. Ez, ez, ez az igazi együttműködés, mondja Weber úr. Én is üdvözölni szeretném Holder urat. Nagyon örülünk annak, hogy üdvözölhetjük az USA igazságügyi miniszterét a szakbizottságunkban, és el szeretném mondani, hogy Európában megemlékeztünk a szeptember 11-i terrortámadásra, hiszen ezzel támadás érte értékeinket, és az USA mellett állunk. A néppárt nevében el szeretném mondani azt, hogy köszönetet szeretnénk mondani a tíz éves partnerségért a terrorizmus elleni küzdelemben, hiszen nagyon sokat profitált Európa ebből a közös partnerségből az USA-val. Nagyon sok kérdés foglalkoztat bennünket. Az egyik legfontosabb a PNR adatok kérdése a néppárt számára nagyon fontos az, hogy szeretnénk jogbiztonságot, szeretnénk eredményt elérni, és azt szeretnénk a polgárok számára elérni, hogy a, a transatlanti um, utazások során jogbiztonság uh, valósuljon meg a számukra. A Lisszaboni szerződés Európában új alapértékeket uh, rögzített, és hogyha jogi szakértőink azt mondják, hogy a nyári szünet előtti eredmények ellent mondanak ezeknek az értékeknek, akkor Európai Parlamentként ezzel nem tudunk egyetérteni. A nyár során további megbeszélésekre került sor. A belügyminiszterek is egyeztettek, az értékes biztos is részt vett a megbeszéléseken. És fontosnak tartom azt, hogy a Lisszaboni szerződésben definiált értékeinket tiszteletben tartsuk. Egy második gondolat az adatvédelmi keretmegállapodáshoz kötődik. Az elkövetkezendő években, évtizedekben a terrorizmus elleni küzdelemben egyre több adatcserére lesz szükség, hiszen nagyon sok globális nemzetközi struktúra létezik már, és kérem, lássák ezt úgy, hogy ez egy nagy esély, hogyha az adat cserével kapcsolatban sikerül egy közös megállapodást kialakítani, akkor ezek globális játékszabályok is lehetnek, globális standardok, hiszen így közösen léphetünk előre. Kérem Önöket tehát arra, hogy ezt lássák esélyként. Ami a szájberbiztonságot eh, illeti, meg szeretném kérdezni Önöket arról, hogy hogyan látják eh, az együttműködést, hogyan kezeljük ezt az új kihívást, és ők jónak tartanák-e a nagyobb elkötelezettséget, mind az USA, mind az Európai Unió részéről? Köszönöm szépen eh, a szocialista frakció képviselőjében, Szenyora López. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm is eh, szolidaritásáról szeretné biztosítani az amerikai népet a szeptember 11-i terrortámadások után tíz évvel is. A kölcsönös jogsegély megállapodás nagyon sok pozitív aspektus tartalmaz a közös együttműködés számára. Fontos hangsúlyozni azt, hogy ami a magánszéra védelmét illeti, különbözőek a megközelítések. Mind minden bizonyal ez a különböző történelmünkre vezethető vissza. Számunkra, a képviselők számára egy kicsit máshogy néz ki ez a kép. Én az Egyesült Államokban jártam, és az amerikaiak számára a magánszféra rögzítése került a jogrendszerben is. És különböző garanciák szűntek meg. A terrorizmus elleni küzdelem a jogállamiságot is tiszteletben kell, hogy tartsa. Éppen ezért még vannak feladataink azt gondolom, hogy ezt közösen kell megtennünk. Természetesen nehéz ez a feladat, hiszen a terrortámadások, a nőkkel való kereskedelem, a nők elleni erőszak, mindezekkel kapcsolatban nincsen általános jellegű definíció. A büntető törvénykönyvek ezt máshogy definiálják, és Európában is a különböző országokban mások és mások a büntetőtörvényképek, könyvek nincsenek egységes megközelítések. Azt gondolom, hogy minimális standardokat kell rögzíteni a polgárok biztonsága érdekében, és garantálni kell a különböző eljárásokat a gyanúsítottak ellen is. Azt gondolom, hogy a minimális standardokkal kapcsolatban megállapodhatnánk az amerikai féllel, hiszen ha ez nem sikerül, akkor a közös célunktól is messze maradunk. Jelentős különbségek vannak abban, például, ahogy az amerikai nép a terrorizmus ellen küzd, az adatok tárolása éveken keresztül, széleskörű adatrögzítés, a különböző profilok kialakítása, ezek mind-mind olyan témák, amelyekről beszélnünk kell, és itt nem fogunk tudni megállapodni, éppen ezért meg kell próbálnunk legalábbis egy kicsit előbbre lépni, azért, hogy egy általános jellegű standardokat dö- tudjunk rögzíteni az adatvédelem kapcsán. Weber asszony parancsoljon. Nagyon örülök annak, hogy köszönhetjük Önt a szakbizottságunkban. Szeretnénk biztosítani önt arról, hogy osztozunk az eltökéltségében a terrorizmus elleni küzdelemben. Nagyon örülök annak, hogy jó az együttműködés az USA hatóságai és az Európol, illetve az Eurojust között, hiszen ezek olyan európai ügynökségek, amelyeket mi hoztunk létre, és szeretnénk, hogyha ezek aktívabbak lennének. Nem meglepetés az, hogy különbözőek a meg közelítések azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az adatvédelem, illetve mit jelent a magánszféra védelme. És kérem engedje meg azt, hogy ne értsek önnel egyet, és fontosnak tartom azt, hogy ne elméleti kérdésekkel foglalkozzunk, hiszen a polgári jogok védelme nagyon fontos, hogy arra alapuljon, hogy egységes legyen a jogértelmezés. Nem. A TFTP megállapodással nem tudunk nagyon elégedettek lenni, és nem lep meg az, hogy a PNR adatokkal kapcsolatos tárgyalások, illetve a bilaterális adatvédelmi tárgyalások nem különösebben előre haladottak. Teljes mértékben tiszteletben tartom azt, hogy önöknek azt kell tenniük, amit önök a legjobbnak ítélnek meg az USA és a polgárok számára. De a saját panaszainkat az Európai Bizottság felé kell, hogy intézzük, hiszen ők képviselnek bennünket Európában, és a tárgyalási folyamatokban ők a tárgyaló felek az amerikai féllel. Két kérdést szeretnék feltenni azon mandátumával kapcsolatban. Szeretném, hogyha beszélne arról, hogy lehetőség van-e arra, hogy az USA hatóságai hozzáférhessenek személyes adatokhoz, amelyeket eh, európai vállalatoknál eh, tartanak, eh, olyan vállalatoknál, amelyek székhelye az USA-ban van. Néha nem örülök annak, hogyha homályos a megfogalmazás, és nem értem azt, hogy a um, jelentős fenyegetettség állami szinten mit jelent pontosan, és hogyan lehetne orvosolni az ezzel kapcsolatos visszaéléseket. Köszönöm Albrecht úr kap szót a zöldek képviseletében. Először is köszönöm szépen, igazságügyminiszter úr, hogy eljött a szakbizottságunkba. Nagyon örülünk annak, hogy ellátogatott a szakbizottságunkba, és örülünk annak, hogy folyamatos ez az egyeztetés az USA partnerünkkel. Örültem volna annak, hogyha a kongresszus néhány tagja is el tudott volna jönni, hiszen történelmi pillanatot élünk meg. Az elmúlt tíz évben is történelmi pillanatokat éltünk meg, hiszen ugyanolyan közös tapasztalatokra tettünk szert a szervezetbűnözéssel és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatban, mint ahogy említette, mi is osztozunk az önök elkötelezettségében, és úgy érzem, hogy nagyon jó volt az együttműködés. Számos megállapodás született ebben az elmúlt tíz évben, közös célokat szerettünk volna megvalósítani, és ezek a célok továbbra is szemünk előtt lebegnek. Még akkor is, hogyha különbségek vannak a magánszféra védelmével kapcsolatos közös szabályokkal kapcsolatos megközelítésekben. Történelmi momentumban vagyunk, hiszen közös standardokat tudunk most kialakítani, közös szabályokat az együttműködésben, és a polgáraink számára ez rendkívül fontos. Az európaiaknak a történelem megmutatta azt, hogy nagyon fontos a záradékok, védzáradékok kialakítása, amikor az alapvető jogokról van szó, illetve az állam és a polgárok kapcsolatában is. Hogyha megnézzük azt a környezetet, eh, ami körülvesz bennünket, és megnézzük a világ helyzetét, akkor igenis közös kihívásaink vannak, hiszen a mi közös értékeinkben nem osztozik minden más ország. Azt gondolom, hogy ezeket a közös értékeinket meg kell erősítenünk az új intéz, intézkedésekkel, mint például a keretvédelmi megállapodás. Én vagyok a jelentéstevője ennek a témának a szakbizottságban, és éppen ezért kérem Önt arra, hogy építsük ki közösen ezt a megállapodást, mint egy közös transatlanti keretet a közös szabályokhoz. Hiszen közös a kihívásunk, éppen ezért közös vitát kell folytatnunk az értékekről. Köszönöm, most pedig a, a válaszokhoz Holder úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! I've been taking notes here as well as my colleagues. Uh, Nos, én is jegyzeteltem a kollégám és a nagykövető úr és, úgyhogy megpróbálunk válaszolni a megadott idő keretben. Szimpátiával hallgattam a kérdést, megjegyzést, hogy osztják velünk azt a bánatot, amit szeptember 11-e okozott. Néhány kérdés, amelyeket feltettek, arról szóltak, hogy a magánadatok, a privacy az más értelmet kap az Egyesült Államokban, mint önöknél. Nos, azt látni kell, illetve meg kell érteni, hogy azok, akik fenyegetnek bennünket, azok semmilyen módon nem tisztelik a határokat. Tehát nem igazán tudjuk megengedni magunknak ezeket a különbségeket a technikai fogalom meghatározások beli definíciókat. Vannak közös értékeink, ezt jeleztem és el is mondtam a bevezetőmben. És mi a magánszférát a rendkívül nagyra tartjuk, védjük, talán más módon, de azt hiszem, hogy a mechanizmusok, amelyek működnek, hogy mi a valóság, milyen eredménye van ezeknek a mechanizmusoknak. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint azt első pillantásra gondolnánk. Ami pedig a PNR adatokat illeti az utasok adatait az Egyesült Államok és az Európai Unió egy olyan szöveget tud elérni, ami hát talán megfelelő lesz, és folyamatosan halad előre a vita. De hangsúlyozni szeretném, hogy mi, mi szeretnénk egy megállapodásra jutni. Nem akarunk mi minden belépőt ellenőrizni, nem erről van szó, hanem mi kinyújtjuk a kezünket, és szeretnénk partnerként együttműködni önökkel. Vannak különbségek a véleményekben, természetesen lehet, hogy időnként jobb ötletei vannak az Európai Uniónak, mint az Egyesült Államoknak, de nekünk is vannak elgondolásaink, hogy hogyan tudunk jobban együttműködni. És én azt remélem, hogy a tárgyalási folyamat során és az őszinte gondolatcsere alapján még szorosabb partnerek, szövetségesek leszünk, és egy olyan rendszert tudunk kialakítani, amely mindkét fél számára hasznos lesz, jótékony hatással lesz, és egyik oldalon sem mindegyik oldal megkapja azt, amit, amit kíván, és a, mm, az lesz az eredménye, hogy igenis meg tudjuk védeni a polgárainkat ezektől a veszélyektől, ugyanis hát ők nem tisztelik azokat a határokat, amelyek elválasztanak bennünket. Nagyon szépen köszönöm, igazságügy miniszter úr, hogy ilyen pontosan, röviden, tömören tudott válaszolni, és most akkor jöjjön a második forduló, de hangsúlyozom, egy perc a hozzászólási idő, és ezt tartsák be, ugyanis itt engedményt nem fogunk tenni. Fosz úri először a szó a néppártból. Igen. Hát akkor szüksége lenne a miniszter úrnak a fejhallgatóra. Azt még megvárom. Én a magam részéről is köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és ez egy olyan dolog, aminek mi mindig örülünk, az ilyen eszmecserének, hogy párbeszédet folytatunk, és sok minden, amit meg akartam kérdezni, azt már a többiek megkérdezték. Éppen ezért két konkrét dologra szeretnék szorítkozni. Először is, és azt hiszem, hogy Kenet nagykövet úr és a csapata nagyon jó munkát végeznek itt Brüsszelben. Szóval két dologról van szó a PNR szerződéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy mi is egy kicsit tovább haladhatnánk, hogyha a, a hatályra koncentrálnánk az alkalmazási területre. Bármilyen nehéz is itt felosztani a hatásköröket, de mégiscsak azt hiszem, hogy a jogászok azok vannak annyira találékonyak, hogy találnak majd egy megfelelő megoldást. A másik kérdés pedig az Egyesült Államoknak köszönetet szeretnék mondani azért, hogy felhívta a figyelmet mind arra a problémára, ami azután elvezetett a berlini letartóztatásokhoz, és itt megint csak az adatvédelmi szabályozásra, az internet szabályozásra kell gondolnunk, hogy közösen létrehozhatunk volna normákat erre vonatkozóan, és a jövőben erről bizony többet kell gondolkoznunk. Köszönöm szépen Kleszner Dofner úr a szocialisták nevében. Én is nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Igazságügyminiszter miniszter úr, 2006-ban, 2007-ben volt egy bizottságunk, amely a rendkívüli fogoly táborokkal foglalkozott. Számomra az fontos, hogy ki kapja meg az adatokat, meddig tárolják és mikor törlik azokat. Akkoriban voltak ö, emberrablások, ö, embereket kevertek össze, ö, Murac Konrádot ö, is elrabolták, El Masrit is elrabolták, a Mahir Ara eset is ismert volt Kanadából. Hát hogyan tudjon garantálni miniszter úr, hogy a PNR adatok birtokában, meg amit még begyűjtenek, nem fordul elő még egyszer ugyanaz, ami a Bush adminisztráció idején megtörtént. Ö, hogyan továbbítják, hogyan kezelik az adatokat? Továbbadják a Mossadnak, vagy a pakisztáni ö, titkos szolgálatnak, szóval komoly aggodalmaim vannak ezzel kapcsolatban. A másik dolog pedig egy hatalmas feszültség van. Egyrészt ugye harcolunk a nemzetközi terrorizmus és a szervezet bűnözés ellen, másrészt azonban meg kell őriznünk az adatvédelem szabályait. Hibák mindig lesznek persze, csak ezek a túlkapások elfogadhatatlanok voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm a zöldek nevében, Tavares kollega, egy perc. Nagyon szépen köszönöm. miniszter úr, örülök, hogy itt van. Üdvözlöm. Különböző terrorista támadást említett meg, ugye szeptember 11 London, és most nemrégiben ugye az abusai merényletet. Na most ugye Oszló atoja és említésre méltó Norvégiában, noha nagyon különbözőek ezek a terrorista támadások. És ahogy ezt a plenáris ülésen is elmondtuk, és a legtöbb frakció úgy gondolja, hogy azért ezek következmények, következményei a tíz év iszlamofóbiának, és a, a hatalmas, ag, a rendkívül agresszív gondolkodásmódnak a külföldiek, az idegenek ellen. És mi szeretnénk ez ellen is harcolni nyíltan és elszántan. Három kérdésem lenne, miniszter úr, nagyon gyakorlatiak. Gondolja ön, hogy nem lenne illegális ö, ö, a felvenni, meghallgatni, lehallgatni külföldi polgárokat, és nem amerikai állampolgárokat? Ki lehet ezt terjeszteni a külföldi állampolgárokra, az idevágó rendszabályokat? És ugye ön említette egy alkotmányos rendelkezéseket, ugye vannak ilyenek, hogy nem fogják az adatokat továbbítani ott, ahol a halálbüntetés még él. Még egy perc, egy független képviselő úr. A bizottság ülésén ugye arról volt szó, hogy a különböző vállalatok, társaságok az Egyesült Államokban és az Európai Unióban lehet, hogy különböző jogszabályokat alkalmaznak az adatvédelemmel kapcsolatban, és hogyha itt konfliktus áll elő, akkor hol a prioritás az Egyesült Államok esetében, és a, mit tesznek az EU országokkal kapcsolatban? Másik. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok szövetségi törvénye védi az amerikai állampolgárok magánéletét, csak éppen nem a nem amerikai állampolgárokét, akik tehát nem az önök állampolgárai. Sőt, az ő privát szférájukat, ugye az EU-amerikai megállapodás védené, csak hát ezt előbb jogerőre kell emelni, és ez nagyon fontos kérdés lenne. Köszönöm szépen, és akkor most Gyakolino kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy Holder urat nagy örömmel köszöntöm. Körünkben már volt módom találkozni vele annak idején Washingtonban, amikor a SWIFT tárgyalások folytak. Nagyon röviden ellentétekről beszéltünk a terrorizmus elleni harcban. Az Európai Parlament most éppen dolgozik az első saját kezdeményezésű jelenésen, a szerve, jelentésen, amelynek témája a szervezett bűnözés. Nem akarjuk mi a jogot teljesen, illetve egy kicsit egységesebbé kívánjuk tenni a jogszabályokat Európában, hogy jobban fel tudjuk lépni a szervezett bűnözés ellen, és így a pénzügyi folyamatokat is sokkal jobban tudnánk nyomon követni, és az esetleges vagyonosodási folyamatokat is, és az adatok felülvizsgálatát. Természetesen még ezt az együttműködést erősíteni kell. Melyek azok a tevékenységek, amelyeket az Európai Unió az Egyesült Államokkal közösen tudna előbbre vinni, hogy fel tudjon lépni a szervezet bűnös, bűnözés immer agresszívabb a ellen. Köszönöm szépen. Masszi úr, egy percre. Ö, igazságügy miniszter úr, azt mondom bizonyos meghatottsága, hogy ismertem egyik elődjét, amikor fiatalember volt, meg még akkor én is az voltam, azóta már hosszú évek óta követem az amerikai folyamatokat. Háromszor idéztem a Obamát. Ugye mi, hogyan tudják megőrizni Obama szellemét, ami olyan lelkesített bennünket Európában? Így van ez, ugyanis az, ez a szellem a mi szellemünk is, de hogyha az amerikai képviselőházban és a társadalomban fellépő nehézségeket meg tudják oldani, akkor előbbre jut a világ, de ehhez az Obama féle szellemre van szükség. Köszönöm. Egy perc még. Szevelin asszony. Eh, bueno, hace pocos días hemos recordado a... Néhány nappal ezelőtt, igazságügyminiszter úr, Mi is megemlékeztünk a szeptember 11-i terrortámadás áldozatairól. És tulajdonképpen a terror elleni harc az egyik oldalon, a másik pedig a szabadságjogaink védelme az, aminek ügyében itt most összeültünk. Az egyik legszentebb, legemelkedettebb jog a magánszférán túl az élethez való jog. A polgártársaink életének a védelme az egy mindennek felett álló feladat. A kérdésem ennek fényében a következő. Úgy gondolom, hogy vannak bizonyos problémák, tapasztaltam ilyeneket az önök részéről, hogy hogyan találhatnak tárgyaló partnert a mi oldalunkon. Tehát, hogyha valakit szeretnének felhívni, úgymond, akkor kit, kivel tudnak beszélni. Ez korlátozhatja az együttműködést, és még egy kérdés, hogyan kompenzálják az áldozatokat. Bozzalino asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter úr, Holder úr, hogy elfogadta meghívásunkat, és hogy eljött ide. A terrorizmusról, szervezet bűnözésről elég hosszan beszéltünk, a mafiát nem említettük, ez a szervezet bűnözés része azonban, és ön is nagyon jól tudja, hogy ez mit jelent az Egyesült Államokban. A kérdésem az, hogy 20-30 évvel ezelőtt az együttműködés az amerikai igazságügyi minisztériummal, Borzellino és Fákoni olasz bírók által képviselt vonal volt, és ők nagyon sokat segítettek, sok eredményt értek el hősies módon. Hol tart ez az együttműködés az ön értelmezésében, és a szervezett bűnözés mafia szárnyával kapcsolatban milyen tevékenységeket folytatnak. Elnök, igazságügyminiszter úr, öné a szó. Először is arra szeretnék reagálni, hogy a, ezzel a körrel való tárgyalásaink légköre az nem teljesen egyezik a kongresszusbeli tárgyalások légkörével itt a szakpolitikai szempontok uralkodnak, és úgy gondolom, hogy ez egy örömteli változás számomra. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Kanád nagykövet úr, illetve Swords úr válaszolhat majd egyes kérdésekre, ami az átadásokat illeti a 2006-os különleges átadásoknak a kérdését. A Bush kormány, illetve utána az Obama kormány közötti váltás azt jelenti, hogy egy alapvető töréspont következett be. Tehát mi szakítottunk az előző kormányzati gyakorlattal, és ezt nyíltan el is ismerjük, az Egyesült Államok bizony elkövetett hibákat a módban, és olyan magatartást folytatott, amely nem mutat következetes összefüggést az értékrendünkkel. Az Obama kormányzat a Guantanamo-i támaszpont bezárását megkísérelte, és nyíltan elmondtuk, hogy egyenesen kínzásnak minősülhetnek bizonyos kihallgatási gyakorlatok, és ezeknek véget kell vetnünk. Tehát mi valóban szakítani szeretnénk a múltbeli gyakorlattal, amelyet az Obama kormány idején elfogadhatatlannak ítélünk meg. ami pedig az oszlói merényletügyét illeti, illetve hogy az iszlamofóbiával ez hogyan függhet össze. Nem szabad szem előtt évesztenünk a terror elleni harc tekintetében, hogy az Egyesült Államok, az amerikai kormány, az igazságügyi minisztérium nagyon széles körben igyekezett elérni az iszlám híveket, hogy őket is bevonjuk, hogy a nemzet részének érezhessék magukat. És jó részt együtt is működnek az amerikai muszlimok a terror elleni harcban. A terrorizmus nem egy konkrét vallással összefüggő irányzat. Az iszlám egy nagyszerű vallás, és rengetegen nagyon szép eredménnyel hasznosítják ezt az értékes vallást. A történelem számos példát mutat erre. Én azt hiszem, hogy korábban is akadt arra példa bőséggel, hogy a vallást egyesek saját céljaik érdekében használják fel, és a mostani helyzet sem tér el ettől jelentősen. Ami a halálbüntetés, illetve az adatátadás kérdését illeti, az Egyesült Államokban, amikor azt kérjük, hogy adjanak ki egy olyan országból nekünk egy elkövetőt, olyan ügyben, amely halálbüntetéssel sújtható nálunk, náluk viszont nincsen halálbüntetés. Szinte minden esetben azt mondhatom, hogy amennyiben felveti a partner, hogy azzal a feltétellel adja át az illetőt, hogy a halálbüntetést ne alkalmazhassuk rá, akkor ezt tiszteletben kell tartanunk, látva, hogy alapvető eltérés létezik az USA, illetve sok más ország között a tekintetben. Aztán a szervezetbűnözés elleni harc témájában egy nemzetközi szervezetbűnözés elleni politikát hirdettünk meg John Brennan, illetve más kormánytagok részvételével a rövid idővel ezelőtt, és nem szabad szem előtt évesztenünk azt sem, hogy nemzetközi bűnözés elleni küzdelem az fontos prioritás, és az Egyesült, számok, el, Egyesült Államok számára egy fontos cél. Obama elnök gondolkodásának szellemében, illetve Robert eh, Kennedy, aki a mintaképen ott lóg a eh, képe az irodámban, tehát ő eh, számomra személyes példakép, a hősömnek tekintem, és ezért Robert Kennedy életének szellemében mondom, hogy körülbelül 50 éve az igazságügyi minisztériumot ő is úgy irányította, ahogyan én ma gondolkodom, illetve igyekszem az igazságügyi tevékenységeket képviselni. Tehát őt képemnek tekintem, és az ő szándékait követem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az értékrendünk nem áll ellentétben a szabadság szempontjából, illetve az adott biztonságának a védelmével. Létezik arra megoldás, hogy állampolgárainkat megvédjük, úgyhogy közben az értékrendünket se tagadjuk meg. az Egyesült Államok előző kormányzatával kapcsolatban számos jogos ellenvetés érkezett. A jelenlegi amerikai kormány, illetve elnök és igazságügyi miniszter nem ezeket a nézeteket és gyakorlatokat képviseli, hanem mi a közös pontokat keressük az Atlanti-óceán mindkét oldalán, és szeretnénk együttműködni a népeink javára. Ami pedig a PNR adatok kapcsolatos rendelkezések végrehajtását és egyéb kérdéseket illeti. Átadom nagykövet úrnak a szót. Very briefly. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Fel, elhangzott egy kérdés a PNR adatokkal kapcsolatban. Az igazságügyi miniszter úr korábban említette, hogy Jane Hollow főtárgyalónk aki a második legfontosabb személy eh, ebben a minisztériumban, a jövő héten látogat ide. Nagyon sok kérdést vetettünk fel, sok kérdés volt a tárgyaló asztalon az elmúlt eh, évben is, folytatódnak a viták. Egyelőre nem érkeztünk el a megvalósítás szakaszába, de szeretnék önnek köszönetet mondani, és eh, a szakbizottság többi tagjának is, akik sok munkát végeztek, sokan látogattak el Washingtonba az utaslistákkal kapcsolatos megállapodás kapcsán, megnézték azt, hogy ezek a központok hogyan dolgoznak, ez nagyon fontos számunkra, és köszönetet szeretnék mondani mindenki munkájáért, de még számos feladatunk van kollégámhoz fordulok, aki e, iskolatársam volt korábban, és ő a magánszférával kapcsolatos magánadatok kérdését taglalja majd. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ami az adatvédelmi keretmegállapodást illeti, a viták során nagyon sok kérdést vetettünk fel, azon kérdések közül is, amelyek ma elhangzottak. Először is, ami a magánszféra védelmét illeti. Tudom, hogy az arckép megjelenése különböző problémákat vet fel. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a tényleges gyakorlati szinten nincsen diszkrimináció egy usa állampolgár és egy Európai Uniós állampolgár között, ami a magánadatok védelmét illeti. Hiszen ez a törvény az USA állampolgárai számára is ugyanazt írja elő. Hát fontos mindezt kontextusba helyezni a maga, az adatvédelmi eh, keretmegállapodás eh, szempontjából nem diszkrimináljuk az Európai Unió állampolgárait. Ami az információhoz való jogot illeti, ez is eh, hozzáférhető mind az USA polgárai, mind az EU polgárai számára. Tehát mindenkinek joga van tudni azt, hogy az USA kormánya milyen adatokat tárol. Tehát az említett törvény ezt is rögzíti, és itt sincs diszkrimináció. ami az internet szolgáltatók adatait, illetve az eltárolt adatokat illeti. Itt sincs különbség az USA megközelítése és az Európai Unió tagállamadájának megközelítése között. Azt gondolom, hogy itt is fontos világosan látni. Minden egyes EU-s tagország nak joga van ahhoz, hogy a saját uh, szabályai alapján tároljon adatokat. És fontos, hogy a tagállamok beláthassanak az ilyen típusú adatokba. Vannak azonban olyan tagországok, amelyek sokkal agresszívabb megközelítés alkalmaznak az internetszolgáltatók által tárolt adatok kapcsán. És itt is nagyon fontos az, hogy világosan fogalmazzunk, és világosan kommunikáljunk a saját polgáraink felé is arról, hogy mik a kapacitásaink, és itt sem teszünk különbséget az USA polgára és az EU polgárai között. Ami a lehallgatásokat illeti, az USA polgárai, akik Európai Uniós tagországokban látogatnak, őket sokkal inkább le tudják hallgatni, az USA-ban magasak a standardok, de mi nem szeretnénk azt mondani, azt sugallani, hogy mi tökéletesek vagyunk, tökéletesek a rendszereink. Pusztán arról van szó, hogy mindenkinek a rendszere az adott lehetőségekhez alkalmazkodik. Köszönöm szépen. Most pedig Holder úrnak adom meg a szót. Ami az áldozatok kompenzálását illeti, ez egy olyan terület, amit az USA-ban megpróbáltunk különös figyelemmel kezelni az elmúlt években. Felelősségre vonjuk azokat, akik bűncselekményeket követtek el. Ez fontos téma volt, de nem gondolom, hogy elég figyelmet fordítottunk az áldozatokra. Most pedig már vannak olyan rendszerek, amelyek nem csak a pénzügyi kártalanítással foglalkoznak az áldozatok kapcsán, hanem ami um, az érzelmi segítségnyújtást uh, illeti olyan emberek esetében, akik bűncselekmények uh, áldozatai lettek, például a szeptember 11-i terrortámadások áldozatai. hiszen itt nagyon sokan egészségügyi károsodást szenvedtek. Tehát, hogyha hatékonyak szeretnénk lenni a rendészetben, a bűnöldözésben, akkor nem csak a terrorista bűncselekmények elkövetőivel szemben kell megfelelően fellépnünk, hanem meg kell védenünk az áldozatokat is, és velük is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, igazságügyminiszter úr, köszönjük szépen a látogatását. Köszönöm szépen az előadását. Világos az üzenet, tisztában vagyunk azzal, hogy jogi jogrendszereink különböznek. Számos vitán hangsúlyoztuk már ezt. Az is egyértelmű, hogy elkötelezettségeinkben osztozunk, és közösek a céljaink a terrorizmus elleni küzdelemben. Szeretnénk egyensúlyt teremteni a biztonság és a polgári szabadságjog védelme között. Fontosnak tartjuk az áldozatok védelmét, mindegy, hogy Madridban, Londonban, vagy az USA-ban estek terrortámadások áldozatául, függetlenül attól, hogy jogrendszereink különbözőek. De nagyon fontos a közös célok szem előtt tartása, és köszönjük szépen, hogy ön elmondta azt, hogy ön, az önök érdekében is áll továbbra is az, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk. A plenáris ülésen a jövő héten Strasbourgban tovább visszük ezt a témát, és szeretnénk a bilaterális transatlanti párbeszédet is folytatni, és az együttműködést az USA-val és szeptember 27-én szakértőkkel találkozunk egy konferencia kapcsán, a megvalósítás lesz a téma, közös nyomozati csoportok, illetve a kiadatás is téma lesz ezen a konferencián. Köszönjük szépen, még egyszer igazságügyminiszter úr, köszönjük a látogatását.